A napirendet kérem, hogy hagyják jóvá. Emellett szeretném a következőkről tájékoztatni önöket. A bizottság és az, e- ez a bizottság és az ECON szakbizottság közös felelősségi körükből fakadóan, amely az 55-ös cikkből ered, e, és az INT Intre, Inte bizottság, valamint a TRAN bizottság szintén illetékesek. Ezt, ezeket a bizottságokat felhívták arra, hogy a reagáljanak a tanács által hozott anyagra. De l'utilisation de la garantie de l'Union européenne. És nyilatkozzanak az Európai Unió garanciájának átlátható felhasználásáról. Nagyon rövid a határidő, éppen ezért önöknek rövid határidőt tudtunk adni annak idején, A 31-én augusztusban lejárt a határidő, nem érkezett ellenvetés. Éppen ezért a 2015 per 1017-es rendelet 23. cikke 5. bekezdése alapjában Eh, hozzájárulást adunk a hatályba lépésre. Et je dois m'assurer que vous avez bien reçu le ahogy önök is eh, önök is tudják, eh, rendelkezésre áll a július 15-i, 16-ai jegyzőkönyv, és amennyiben nincs ellenvetés, akkor azt eh, jóvá lehet hagyni. Je vais demander maintenant à notre rapporteur. Euh, Most pedig az általános raportőrünknek adom meg a szót, valamint a többi fejezet raportőrének, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy a tanács milyen álláspontot foglalt el a 2016-os költségvetéssel kapcsolatban. Szóval, szóval Köszönöm, elnök úr. Mindenkinek jó reggelt kívánok. Ez egy olyan dolog, amit átbeszéltünk a bizottságban is, és a parlamentben is. Parlament egységes, két állásfoglalás van. Az egyik az útmutatásokról, ami azt jelenti, hogy meghatároztuk a prioritásokat a KKV-kra vonatkozóan, az innovációra vonatkozóan, illetve a szolidaritásra vonatkozóan különös tekintettel a migráns csoportokra az Európai Unió kötelezettségvállalásait teljesíteni kell, és természetesen figyelembe kell vennünk a több éves keretet, valamint a kifizetési terveket. Ezek fontos prioritások, az Európai Parlament nagy többséggel támogatta ezeket. Ami a prioritások konkrét kérdését illeti, ott hangsúlyoznom kell a migrációnak és a menekültválságnak a fontosságát. Az éveleje óta az Európai Parlament különös figyelmet fordít erre a kérdésre. E teljesen elfogadhatatlan és megmagyarázhatatlan, hogy e, csökkenjenek az ide szánt, az erre a célra szánt összegek, és hogy a tanács ezeket az összegeket csökkentse az nagyon ügyes, amikor nyilatkozatok tételéről van szó, illetve szándékok kinyilatkoztatásáról van szó, akkor azonban, amikor teljesíteni kell, akkor állandóan csökkenteni akarják a kiadásokat olyan területeken is, amely, ahol a parlament úgy gondolja, hogy ezek a, az összegek csökkenthetetlenek, és ebben a bizottság egyetért. És akkor milyen üzenetet küld az Európai Unió? Nos azt, hogy nem érdekli őt a dolog, a parlamentet érdekli, a parlament kezelni akarja a menekült válságot, az Európai Bizottságnak vannak javaslatai, a tanács azonban nem tud egy közös politikát kialakítani, és nagyon fontos eszközöket vág meg, amelyekkel kezelhető a menekült válság. Mi a célja a tanácsnak? Mit tesznek annak érdekében, hogy fellépjenek ebben az ügyben? Nos, leginkább semmit, sőt, még annyit sem ugyanis a több éves keretben erre a témára szánt pénzeket tovább akarják csökkenteni. Hogyan lehet elfogadni azt, hogy a négyes fejezetben csökkentik 63 millióval a kötelezettségvállalásokat, és a kifizetéseket pedig még nagyobb mértékben. Hogyan lehet ezt elfelejteni? Hogyan hogyan lehet elfogadni ezt, azt, hogy 65 milliós csökkentésre eh, eh, kerüljön sor a az előcsatlakozási alap előirányzataiban, illetve a kifizetéseiben pedig 190 millióra, vagy 55 milliós kötelezettségvállalási és 160 milliós kifizetési csökkenés legyen egyéb területeken, például az együttműködési alapnál, illetve a szomszédsági alapnál is, ahol az előbbinél 143 millióval akarják csökkenteni a kifizetéseket. Ez, ez teljesen szívtelen eljárás. Nagyon nagy a különbség a között, amit mondanak és amit tesznek, ugyanis ész nélkül csökkentik az Európai Unió költségvetését. Már kezdeteknél sem volt rendkívül ambiciózus ez a költségvetés, mármint ami ezeket a problémákat illeti. Ami tehát a parlamentet illeti, mi mindig a közösségi értékek és joganyag védelmezői voltunk, a szolidaritás és az emberi méltóság védelmezői voltunk, éppen ezért nem tudjuk elfogadni a tanácsnak a közönyét, azt, hogy nincs közös politika, és hogy a politikát nem finanszírozzák meg kellőképpen. A probléma tehát a tanácssal van. Látjuk a nemzeti önzést, mindig az uralkodik, a tagállamok szolidaritást kérnek, és ebben igazuk van, az EU költségvetésen keresztül nyújtott szolidaritás megnyilvánul a befektetések, a kohéziós alap, a strukturális alapok formájában. Ugyanakkor ezek az országok akik ezt kapják, ebben a kérdésben nem igen tudnak szolidaritást, akarnak szolidaritást mutatni. A szolidaritás kétirányú utca kell, hogy legyen. Nem lehet az, hogy egyes országok csak tartsák a markukat, és aztán amikor kérik tőlük, hogy adjanak vissza valamit, akkor nem lesznek hajlandók erre. Nézzük meg a többi prioritást, a gazdasági prioritásokat, a versenyképességet például említettem már, a három prioritást, a vállalkozás, az üzlet területek, illetve e, a e, foglalkoztatás. E, nos, a 2016-ban tovább kell, hogy kiépüljön az ifjúsági kezdeményezés. Előre fogjuk hozni a bizonyos tételeket, előirányzatokat. Fontos, hogy ez a program tovább fusson. Ehhez megfelelő finanszírozásra van szükség, leginkább azért, hogy a már vállalt kötelezettségeket tartani tudjuk, ezért is akarjuk, hogy a kifizetési terv úgy valósuljon meg, ahogy abban a három intézmény megállapodott természetesen meg kell fizetni, a, ki kell fizetni az adósságot. A tanácsnak annak idején, a tanácsra annak idején rákényszerítettük ezt, most azt kell nézni, hogy azt kell elérni, hogy teljesítsenek. Az, hogy a Horizont 2000 a, az európai infrastruktúra e, projektet, a, a, a CEF-et, a Connecting Europe Facility-t e, is e, megvágták, ezt pusztán provokációnak tartom. Amikor az FC t elfogadtuk, a Juncker tervet elfogadtuk, azt mondtuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a CEF-re és a Horizon 2020-ra gyakorolt hatását minimalizáljuk. Az Európai Bizottság készített egy javaslatot, a tanács olyan magatartást mutat, amelyet egyszerűen provokációnak kell értékelnünk, mert eh, csökkentik a CEF és a Horizon 2020 előirányzatokat. Végezetül és zárásként a Koreper elfogadott egy álláspontot, ez 440 milliós csökkentést jelent a kötelezettségvállalásoknál és 1,4 milliárdot a kifizetéseknél. Ez a bizottság eredeti költségvetési tervéhez képest eh, kell érteni, ami már eleve kevesebb, mint amit a több éves pénzügyi terv tartalmazott. Tehát már az elfogadotthoz képest is csökkentették az összegeket, már ahhoz képest is, ami a bizottságnál egy, egy igen szűkmarkú e, költségvetési tervezet volt. Az egy A fejezetben is vannak e, e, súlyos csökkentések. A Horizont 20, 2020-nál 73 millió a kötelezettségvállalásokra és 205 millió a kifizetésekre, illetve a Connecting Europe eh, Facility-nél is 11,7 eh, eh, milliós a kifizetéseknél, és 16 millió fölötti összeg a kötelezettségvállalásoknál. Az 1B fejezetben is vannak csökkentések, olyan és, és a második fejezetet is érinti a költségvetési előirányzatok csökkentése. A, a a rugalmassági eszköznél is e, visszafogja a költségvetést, e, visszafogná a költségvetést a tanács több mint 220 millió euróval. E, ez érinti a migrációt is. Ugyanakkor nem érinti a csökkentés a belbiztonsági tételeket, viszont csökkentette azt az összeget, amit a rugalmassági eszközre szán. A négyes fejezetben 163 millióval csökkennek a vállalások, és 450 millióval a kifizetések. Ezek rendkívül jelentős csökkentések. Ezeknek a káros károsultjai olyan programok, amelyek eh, hasznot hoznak az európai polgároknak. Ezek elfogadhatatlan ö, eh, költségvetési ö, eh, mínuszok. Ö, gyakorlatilag érintik ezek a mínuszok az összes ügynökséget is. Ö, ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A tanács azzal érvel, hogy olyan költségvetési sorokban hajt végre csökkentéseket, ahol az abszorpciós kapacitás alacsony, és ahol a végrehajtás szintje alacsony, ami azt jelenti, hogy a végrehajtási képességek ezeknél a költségvetési soroknál nem elég jók. Vannak egyébként olyan kiváló programok, amelyeket a tanács annak ellenére, hogy kiváló programok költségvetése csökken. Ilyen a, Europe for Citizens, vagy a Connecting Europe, az 1A fejezetben, illetve a negyedik fejezetben azok a programok, amelyeket már említettem, a konfliktus megelőző programok, a szegénység csökkentő programok, például a földközi tenger térségében, ezeket is, az ide szánt pénzeket is csökkentik. A parlamentnek egy világos mandátuma van, ezt nagy többséggel fogadtuk el, PEN ezért elfogadhatatlannak tartjuk a rugalmassági eszközt éppen ezért arra kívánjuk szán felhasználni, hogy pótoljuk ezeket a pénzeket, és eközben természetesen felelősségteljesen járunk el, ambiciózusok vagyunk, ugyanakkor mi is szigorúan járunk el költségvetési ügyekben. Az ambíció és a költségvetési szigor nevében is szólítjuk fel a tanácsot, hogy tartsák be a vállalásokat. Még egyszer szeretném fölhívni a figyelmet a migráció kérdésére. Az Európai Uniónak vannak olyan értékei, mint a szolidaritás, az emberi méltóság tiszteletben tartása, ezek elidegeníthetetlen értékek, éppen ezért teljes mértékben elfogadhatatlan, és számomra teljesen hihetetlen, hogy a tanács költségvetési tételek tételek vonatkozásában gyakorlatilag azt mondják, hogy szeretünk ezekről a dolgokról beszélni, de igazándiból nem teszünk semmit. Aztán az európai polgárok ránéznek a három intézményre arra, hogy mit tesznek, és már is minket hibáztatnak, és azt mondják, hogy ezek az európai intézmények nem tesznek semmit. Itt a parlament megmutathatja, hogy ő tesz valamit, hogy valamilyen módon hozzá tud járulni a migrációs probléma kezeléséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy mindenkit itt látok a hosszú szünet után, és mindenki kiváló formában, kipihenten, ragyogó arccal. Nos, azt hiszem, hogy a munkához való visszatérés éberségre fog bennünket ösztönözni, nagyon sok munkánk lesz, és fontos, hogy hallassuk a hangunkat. José Manuelnek köszönöm a prezentációt, most pedig Döpré urat kérem meg arra, hogy a többi résszel kapcsolatban mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, viszonylag röviden fogok fogalmazni most ebben a jelenlegi helyzetben, hiszen már a plenárison elfogadtuk a parlamenti költségvetést, ezzel kapcsolatban van egy kis probléma, ez pedig az, hogy hogyan kezeljük az organigramot érintő, illetve a parlamenti költségvetést érintő ö, kérdést, azaz azt, hogy egy új politikai frakció van. Ezzel kapcsolatban bűró mondja el a véleményét, ami a többi intézményt illeti általánoságban véve alapvetően úgy tűnik, hogy a tanács ö, tulajdonképpen ö, vakon próbált ö, Mm, csökkenteni, és ami pedig a számvevőszéket illeti, itt némi emelkedést látunk, és nagyon fontos, hogy minden komolyan vesz, vegyünk, ami az organigrammában, illetve a pénzügyi területen érvényesül. Ezért azt kérem a bizottságtól és a parlamenttől, hogy az a bizottsági javaslaton lépjünk túl, nagyon fontosnak tartom, hogy ezt hogy ezt megfelelően érvekkel alátámasszuk, és nem, len, nem lennénk felelősségteljesek, hogyha nem így járnánk el. Egyébként, ami a többi kérdést illeti, ott mind a bizottsági javaslat érvényesül, egy-két apró korrekcióval. Most az alapvető vonalakat, irányvonalokat meghallgattuk Fernández úrtól, ezzel egyetértek. Tisztelt elnök úr, elnök úr, nagyjából ennyit kívántam elmondani most itt a jelenlegi fázisban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig megnyitom a vitát az jelentést tevőknek, illetve a kollégáknak. Manka úr az első. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, két megjegyzéssel élnék. Az egyik a Fernandez úr jára vonatkozik, nagyjából egyetértek azzal, amit elmondott. Meg kell említenünk a tanács kaotikus döntéseit és rendszertelen munkáját, konkrétan a bevándorlási kérdésre utalok. A Frontex területén évek óta kérjük már, hogy a költségvetésük növekedjen, és végül most valóban nagyon nehéz helyzet állt elő. Hirtelen a tanács beleegyezett abba, hogy a költségvetés háromszor is emelkedjen. Ugyanez a helyzet más prioritások esetében. Vannak olyan prioritások, amelyek a tanácstól jönnek, azonban a költségvetési hátteret nem biztosítják. A többi intézményért is én vagyok a felelős, ezért elmondhatom, hogy az Európai Parlament költségvetéséről majd a főtitkára beszélünk délután, ami pedig a többi intézményt illeti, a tanács csökkentette a bizonyos intézmények költségvetését, anélkül, hogy velük konzultált volna. Vannak olyan intézmények, amelyeknek fogalmuk sincs arról, hogy miért történtek csökkentések. Azt hiszem, hogy vissza kell állítanunk ezen intézményeknek a költségvetését, és magyarázatot kell követelnünk a tanástól. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy az elnök Múli asszony a következő. Thank you. Yeah. Köszönöm szépen. Igen, röviden válaszolnék az általános jelentéstevő prezentációjára. A két prioritásra utalt a 2016-os költségvetés tekintetében. Gondolok itt a, a, a vállalkozások, a KKV-k növekedésére. Ez ugye a Horizon 2020-as költségvetés, mindenképpen meg kell azt erősítenünk. Ezzel együtt fontosnak tartom elmondani, hogy az Európai Uniós szinten arra kell összpontosítanunk, amit a legjobban tudunk csinálni. Itt a Horizon 2020-ra utalnék, illetve szeretném hangsúlyozni a bevándorlási, illetve menekültügyi válságot. Ugye Fernández úr is utalt erre. Nagyon fontos, hogy a költségvetési, költségvetésben is ez érvényesüljön. Megnézzük, hogy mit tehetünk kollektíven az Európai Unió részéről, és itt ugye költségvetési vonzata is van ennek. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Kalman úr következik. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet mondok az előadóknak és az árnyék előadóknak. Fernández kolléganak pedig azt mondhatom, hogy számos témában igazat adok neki. Szerintem nagyobb őszinteségre van szükség a költségvetési területen is ami azt jelenti, hogy a tagállamok nem mondhatják egyrészt, hogy ők mi mindent akarnak, másrészt pedig ezt nem akarják finanszírozni. Fordítva persze látni kell azt is, hogy a nemzetállamoknak kell finanszírozniuk a költségvetést ezért egyensúlyt kell teremteni a között, amit a tagállamok finanszírozni akarnak, és mit lehet ezzel elérni, hogy itt helyes prioritásokat kell kialakítani, az magától értetődő, számos területet felsoroltak már többen, de óvni szeretnék attól, hogy azt a benyomást keltsük, hogy mindenhol, mondjuk éppen a gazdaság területén, ha problémák vannak, akkor szólunk az EU-nak, és valamilyen programot indítunk, elkezdjük finanszírozni, és majd helyre jönnek a dolgok. Szerintem ez nem csak, hogy nem finanszírozható, hanem teljesen téves útválasztás lenne, hogy ha egyre többet csinálunk, és vállalunk, az még önmagában nem stratégia. Ezért végig kell gondolni azt, hogy mi vezet el oda, hogy jobb legyen a foglalkoztatás, a versenyképesség és a növekedést. Biztos nem az vezet oda, hogy egy sor szubvenciót alkalmazunk, és azt mondjuk, hogy egy csomó programot indítunk, és hajtunk végre, és lehetőleg elérjük, hogy sok dolgot finanszírozzon az EU. Ez nem vezet nagyobb versenyképességhez. Inkább arra kéne gondolnunk, hogy hol tudjuk a súlypontokat kijelölni, hol tudunk visszahúzódni, hol tudunk ösztönözni, hol tudunk elindítani dolgokat, oly módon, hogy ebből aztán egy önmagában is működőképes folyamat alakuljon ki. Ez fontos, hogyha beszélünk a költségvetésről, és ezt kell szem előtt tartani. Éppen vegyük most a tragédiákat, ami a menekültek kapcsán játszódik le, és ami a nagy vándorlást illeti Európa felé, hát itt tennünk kell valamit, sőt, hajlandó vagyok itt több pénzt megszavazni, de szerintem azért itt is valamiféle átfogó koncepcióra van szükség, méghozzá észszerű módon. Ilyet eddig nem láttam. Persze először a vészhelyzetet kell kezelnie de ha már európai pénzeket akarunk elosztani, akkor valamilyen európai terv alapján kéne ezt megtennünk. Ez az, amit hiányolok, ezért ezt kéne kidolgozni, és kötelező jelleggel meghatározni. Be kell látni, hogy Európa éppen azon dolgozik, hogy a reputációját, a vele szemben kialakított bizalmat játsza el Tudjuk, hogy a Maastricht a, annyit sem ér, a Maastrichti szerződés annyit sem ér, mint a papír, amire írták, és időközben Dublini szerződésről ugyanezt mondhatjuk, ezért aztán tudnunk kéne attól, hogy kirakat politikát folytassunk szerződésekkel, amiket aztán nem tartunk be. Ezt biztos, hogy nem várják el tőlünk a polgárok. Köszönöm szépen, Váli úr! Köszönöm szépen. Köszönöm az előadóknak, és ehhez szeretnék röviden hozzászólni. Ha adott esetben szeretnék további költségvetési részletekről beszélni, és természetesen abszurd valahol egy ilyenfajta szabályozás a lehet feltételezhetőleg el kell kerülni természetesen a pazarlást a költségvetésben. Ebben az összefüggésben szeretnék két dolgot kiragadni, a Régiók Bizottság és az EGSB. Jó, tudom, ezek fontos szerepet játszanak, a vállalatok érdekeit, illetve más szereplők érdekeit képesek megjeleníteni, de hát összességében a jelenlegi szerkezetben kevés haszna ennek a két szervezetnek. Ott 20%-os csökkentésről beszélünk. Szerintem a két szervet át kéne dolgozni, vagy, vagy be kéne zárni. Hát egyszerűen 200 milliónál többet költünk olyas valamire, ami tulajdonképpen fölösleges. Aztán itt van az 5%-os bázis, ezt támogatni tudjuk, de folyamatosan beszélünk róla, például az alkalmazottak számát illetően, a béreket illetően is beszélnünk kell. A Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság is vizsgálja ezt. Megnéztem az Európai Unió alkalmazottainak bértábláját. Aránytalanok időnként ezek. Hogyha megnézzük, mit lehet a magán gazdaságban keresni. Törekednünk kellene arra, hogy úgy viselkedjünk, mint egy hagyományos intézmény egy vállalat, ahol magas béreket csak a legfelsőbb szinten fizetnek ki, és lejjebb csak normál szinteket. Krisztofog úr, következő parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem igazán szerencsés ez a politika, amit a tanács folytat a költségvetési területen. Ezért aztán Fernández úrhoz tudok csatlakozni, és támogatni tudom őt, mert ellentmondásos ez a politika. Hogyha egyrészt elolvasok az elméleti nyilatkozatokat, amiket a tanácsad az európai politikával kapcsolatban és az hozzátartozó költségvetéssel kapcsolatban, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen több pénzre lenne szükség. De a gyakorlatban megcsökkentik az összegeket. Nap mint nap a saját nyilatkozataik ellen cselekednek az Európai Unióban. Hogyha az Európai Parlament elfogadja ezt a költségvetési tervezetet a benne szereplő politikával együtt, akkor az Európai Unión belül komoly feszültség és ellentmondás alakul ki. A célok és a napi politika közötti feszültségről beszélek. Már eh, azt mondtuk, hogy régebben mindig, hogy az infláció ellen akarunk fellépni, erre milliárdokat felhasználtunk, most pedig a növekedésről szoktunk beszélni, eh, miközben a költségvetés tele van csökkentéssel, éppen az általános fejlődést szolgáló összegek csökkennek, ami azt jelenti, hogy ellentmondás, feszültség alakult ki, de nem csak, hogy ellentmondásos a politika, hanem tulajdonképpen nincs is politika ezzel a területre nézve. Itt az Európai Unióban úgy tűnik, hogy nem tudjuk, mit akarunk, nem kezeljük a folyamatokat, a költségvetési politika pedig pont szembe megy azzal, amit meghirdettünk általános politikaként, a szolidaritás, a menekültügyel ügyben a cselekvőképesség, a munkanélküliség, a kutatás, fejlesztés, támogatása, stb. ide tartozik, és ezeken a területeken történnek a csökkentések is Úgyhogy szerintem ezen nekünk el kell gondolkodnunk. A tanács más politikát folytat, aztán megvan a maga politikája a bizottságnak és a parlamentnek is. Jó, persze, helyes, hogy a bizottság gyakran hasonlóképpen nyilatkozik, mint a parlament, de a parlament nem teheti lehetővé, hogy semmisé váljon egy európai politika, amit előtte meghirdettünk. Tehát következetesnek kell lennünk. Ha meghirdetünk valamit, akkor nem lehet utána csökkentéseket bejelenti állandóan. Persze időnként szükséges válik a csökkentés, akkor azt kell megvizsgálni, hol van pazarlás. Például a bürokrácia leépítése területén. És itt az európai parlament is szóba kerül persze, újra és újra, de hát kérdőjelek is vannak ebben az összefüggésben. Azt gondolom, ha a célunk az, hogy a tanács politikáját támasszuk alá, és erősítsük, akkor hozzájárulunk a pazarláshoz. És a parlamentnek azt is látnia kell, hogy nála csak a költségvetés 1%-a van, és akkor még mindig itt van az agrárterület, még mindig 40%-kal. Elképesztő pazarlás van ott, ami ellen fel kell lépni. Azt hiszem a tanács képes lenne sok mindent elérni a mezőgazdasági politikában, ha igazán akarná. Ha már ennyire érzékenyen figyelünk a pénzekre, akkor a pazarlásokat vizsgáljuk. Ne ezt az egy százalékot piszkáljuk, ami az Európai Parlamentnél van, hiszen ez önmagában is alacsony összeg. Úgy, és itt mondják azt, hogy sokat el lehet érni, de az általános politikához nem engednek hozzá nyúlni igenis azt mondom, hogy alapvetően ö, meg kell állapodni egy politikai irányvonalban, és azt a politikát kell követnünk, amit Fernández kollégám kijelölt. Azt gondolom, hogy ez a költségvetési tervezet nem olyan, hogy érdemes kiépíteni, és nem fogja a fejlődést szolgálni, a növekedést, és a szolidaritást sem. Ez nem az EU egy költségvetési tervezet, hanem olyas valami, amit a tanács tulajdonképpen csak átver az egész ellenálláson. Vagyis korlátozzuk a lényegre, és ne veszítsék el az áttekintést. Köszönöm szépen. Tomás asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, és elmondanám, hogy valóban osztom elemzését. támogatjuk az elhangzottakat. Azt hiszem, hogy kicsit keményen kell fogalmaznunk, hiszen egy olyan tanácson állunk szemben, a, amely következetlenül jár el, mindig többet és többet követel, több európai forrást vagy eszközt, de mindig mindig egyre kevésbé járul ehhez hozzá. És címlapokra kerül a, annak a tekintetében, hogy támogatja a növekedést, illetve odafigyel a bevándorlási kérdésre, de aztán a költségvetés területén semmit nem tesz. Ez azt is jelenti, hogy nem tartja be a szavát, nehéz tárgyalások folytak, például a több éves pénzügyi keret során, amikor erről beszéltünk, azt gondoltuk, azt reméltük, hogy a kompromisszum érvényesül majd, illetve betartják, de mégis azt látjuk, hogy minden évben csökkentik a költségvetést, összevetve az eredeti pénzügyi keret, került kerettel, és közben ugye beszéltünk a kifizetésekről is. Tehát egy olyan tanácsal állunk szemben, amely csalódásra ad okot a parlament szemszögéből nézve, és nem felelősségteljes, nem következetes, hiszen itt az európai állampolgárok azt kérik, azt követelik tőlünk, hogy hasznosan és felelősségteljesen járjunk el, ehhez pedig megfelelő költségvetésre van szükség. Sajnálom, azt kell, hogy mondjam, hogy a tagállamok nem választják meg az ő hozzájárulásukat, e, nem, az, nem úgy történik, hogy ebben az évben ennyit adok, a következőben annyit, hanem van egy százalékos arány, a GDP-vel arányos százalékos arány, amely nem vitatható. És szerintem erre kell visszatérnünk, erről ezzel kell foglalkoznunk. Aztán persze hallom, hogy ott van az európai projekt, amelyet nem oszt mindenki. Nos, azt hiszem, hogy én is elég kritikus hangot ütnék fel, ütnék meg, hiszen vannak olyan témák, amelyekben egyetértünk, beszéltünk a, a növekedés és a foglalkoztatásokba való beruházásról. Nagy többséggel mellette voltunk annak, hogy katalizáljuk ezt a, a területet, tehát a beruházásokat és ugyanez vonatkozik a menekültügyi kérdésre. Úgy tűnik, hogy a parlament keretén belül megvan egy nagy többség amellett, hogy támogassuk ezt az ügyet. Mindezt azért mondtam el, hogy hangsúlyozzam, hogy jó pár éve szakadék tátong a hirdetett kinyilatkoztatások, illetve a valóság között. Az Európai Parlament ezért pedig nem felelős, ezt ki kell mondani, ki kell mondani, és lehet, hogy akkor a tanácsa való szembenállás láthatóbb lesz, világosabb lesz. Eddig mindig egy kalap alá vesznek bennünket, a tanácsot, a bizottságot és a parlamentet, de lehet, hogy most már nyilvánosságra kellene hoznunk a tanács véleményével, véleményétől való eltérést, tehát, hogy más véleményen vagyunk, hogy megértessük az állampolgárokkal. Elnök, köszönöm szépen. Egy kicsit csúszásban vagyunk, ezért azt kérem a listán levő további felszólalókat, hogy maximum kettő percben szóljanak. Ali úr következik. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Köszönöm, kedves kollégák. A bizottság költségvetési tervezete prioritásokra koncentrált. A prioritásokat az Európai Parlament határozta meg. Ennek részleteiről nem is beszélnék, mert Fernandes úr ezt eh, már kimerítően megtette. Támogatjuk eh, az ő politikáját. A Fernandes úr által és mások által is említett eh, prioritások köztük az energiaunió, a foglalkoztatás, munkahelyek teremtése. Ezek olyan prioritások, amelyek új választ akarnak adni az újonnan jelentkező fejleményekre. Ehhez képest látjuk, hogy 1,4 milliárd euróval csökkentik a költségvetést, csökkenteni a tanács a költségvetést. Nyilván az előző évihez képest ez e, növekedés mondják a tanácsban, miközben, hogyha az inflációt is e, számítjuk, akkor persze már csökkenés. Nyilván, e, hogyha jobban megnézzük, hogy mit akarnak csökkenteni, akkor azt látjuk, hogy az 1A, 1B fejezetekben, valamint a 2-es és 4-es fejezetekben vannak csökkentések, és ezek közül a legnagyobb csökkentés a négyes fejezetet érinti a Global Europe részt, amely majdnem 5%-os csökkentést jelent. A tanács elég sok helyen megvágná a költségvetést, és ezek nyilván mind problémásak is lesznek. Az is világos, hogy prioritási területeket is megvágnának olyan dolgokat, amelyekben már megállapodás született a három intézmény között. A négyes fejezetben például az ott tervezett csökkentések a migrációs politikát is alááshatják, már pedig önök is tudják, hogy a migráció egyre súlyosabb probléma, amire valamilyen megoldást kell találni. Számomra nem egyértelmű, hogy a megszorítások fényében, különösen ami az európai szomszédségi politikát illeti, hogyan fogunk tudni fellépni a migrációs nyomás ellen. Ez egy olyan probléma, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül. Konzekvensnek kell maradnunk, és az elkövetkezendő trialógus során egységesen kell fellépnünk az eredmények érdekében, kitartani amellett, amit itt többen is hangoztattak. Köszönöm. Grazie Presidente, cercherò di essere molto breve. Mm, Köszönöm, én is megpróbálok röviden fogalmazni, leginkább reagálni akartam arra, amit az EPP-s kollega a mm, pazarlásokról illetve a eh, költségvetési csökkentésekről beszél. Eh, azt gondolom, hogy a, a pazarlásnál mindenfajta pazarlásra ki kell, kitekintéssel kell lennünk. Itt az európai polgárok eh, pénzéről van szó, nem lehet ezeket megkülönböztetni, azt szerint, hogy melyik terület fontos, vagy kevésbé fontos. Mindegyik eh, eh, fontos, eh, akkor is, hogyha ez a pazarlás esetleg csak a költségvetésnek 0,001%-át, vagy bármennyit érint, egész egyszerűen nem elfogadható a pazarlás, illetve a pénz elpocsékolása. Ami az általánosabb problémákat illeti, a koordinátor külésén már mondtam, de itt is megismétlem, eh, két-három dologra fel kell hívnunk a figyelmet. A pontja nem koherens, eh, tarthatatlan, igazándiból nekik a prioritásaikat akkor azonosítaniuk kellene világosan, és megnézni, hogy a költségvetéssel, kimondani azt, hogy a költségvetéssel hogyan akarják azokat elérni, megvalósítani, a stratégiájuk tehát nem világos. Vannak olyan költségvetési sorok, ahol a csökkentés mértéke 20-30 vagy akár 40 százalékos, 40 százalékot is elér a kifizetések területén. Ez azt jelenti, hogy eh, a tanács, illetve a tagállamok eh, bizalmatlanságot szavaztak annak a konkrét költségvetési sornak vagy, vagy eh, programnak, mert olyan mértékben csökkentik, ami után már ez a program életképtelen. Ugyanakkor mégis valamennyi pénzt szánnak rá, ami érthetetlen. Hogyha úgy gondolják, hogy teljesen értelmetlen az a program, akkor az egészet törölni kéne. Semmi értelme valamit félig finanszírozni, főleg akkor, ha úgy gondolják, hogy ez kidobott pénz. Ami a kifizetéseket illeti, a tanács álláspontja szélsőségek között ingadozik, kicsit olyan, mint egy ingának a kilengése, ami a kifizetetlen tartozásokat illeti Gergőjve asszony erről sokat beszélt, ehhez képest a tanács semmilyen konstruktív javaslatot nem tett, nem lesz az a, nem, nem fog megszűnni az a, az a szakadék, ami a, a kötelezettségvállalások és a kifizetések között van. Én nem a kifizetéseket csökkenteném, hanem akkor inkább az új kötelezettségvállalásokat, hogyha választanom kellene. Amit önök mondtak, valóban igaz egy költségvetési eszközökkel is lehet kezelni a migrációs kérdést. Megfelelő támogatást kell adni az érintett tagállamoknak, és akkor talán elérhető lesz az is, illetve hogyha a forrásoknál kezeljük a problémát, akkor elérhető lesz az, hogy ezek az emberek ne akarják elhagyni ezeket a térségeket. Ugyanakkor ez sok pénzbe kerül. Másfelől viszont a fegyverkereskedelem éppen, hogy tüzeli ezeket a válságokat a nem megfelelő körülményekről beszélünk állandóan, amelyek miatt ezek az emberek egyáltalán útra kelnek, miközben a fegyvereket mi adjuk el oda. Köszönöm señor presidente vamos a ver cuesta poco coincidir con las posiciones iniciales del señor fernández. köszönöm egy sor dologgal egyetértek leginkább azzal amit fernandes úr mondott és eh, ahogy kritizálta a tanácsot ezeket éppen ezért nem is fogom el, megismételni mert egyetértek egy csomó kritikai megjegyzéssel ami itt elhangzott Azt azonban el akarom mondani, hogy ennek a háznak nagyobb felelősséggel kell fellépnie. Nem mondhatjuk pusztán azt, hogy rövidlátó a tanács a tárgyalások során. Ugye mindig az van, hogy az utolsó pillanatban valami fajta alkut alakítunk ki. A parlament nem fogadhatja el ezt a rövidlátóságát a tanácsnak. A parlament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 többséggel szavaztuk meg a költségvetési tervezetet, eh, illetve a mögöttes politikát. Mi vagyunk a felelősei az európai költségvetésnek, a másfelől persze a tanács is. Éppen ezért nem szabadulhatunk a felelősségtől, és nem hibáztathatunk másokat. Tehát nem bújhatunk el a parlament eh, rövidlátósága mögött. Az európai politikának kell, hogy legyen egy globális dimenziója. Itt nem csak a csökkentésekről beszélünk, illetve arról, hogy a tanács ezeket hogyan képzeli el, hanem Eh, például a migrációs politikánál eh, azt kellene inkább megbeszélnünk, hogy duplázni, triplázni vagy négyszerezni kell -e a költségvetést. Erről kell beszélnünk, illetve ki kell alakítani egy megfelelő Frontex eh, stratégiát, mert jelenleg egyértelműen nem tudják kezelni. Ez nem egy humanitárius probléma, ez egy masszív bevándorlási probléma, amely ráadásul globális dimenziókat fog, vesz fel, ami azt jelenti, hogy itt az európai intézmények közös felelőssége is felmerül. Ezt kell megértenünk. Tehát nem arról van szó, hogy az FC milyen hatással van a CEF-re vagy a Horizon 2020-ra, ennél sokkal többről beszélünk. Arról beszélünk, hogy a költségvetési tartalékokat, mozgásteret olyan dolgokra használjuk fel, amelyekre szántuk, amelyek hasznosak nekünk, tehát koherensnek kell lennünk, konzekvensnek kell lennünk, és ki kell harcolnunk azt, hogy a többi intézmény is legyen, az legyen, mert a mindannyiunk hitelessége forog itt kockán, és gyakorlatilag az egész Európai Parlament, az egész Európai Projekt sorsát kockáztatjuk. Köszönöm, mondja az elnök, és köszönöm az, elhangzott, az elhangzottakat nyilván amennyiben Európa válaszolni akar a migrációra, akkor annak már a jövővi költségvetésben is valami nyomai kell, hogy legyenek. A raportőr kaphat szót, Fernándes úr, akar mondani valamit? Nem nagyon. Dupré úr. A kérdés az, hogy akar-e még valamit mondani? Nem, nem, ő sem. Akkor mehetünk tovább. A következő napi rendi pontunk a bizottság előadása arról, hogy hogyan áll a Horizont 2020, a CEF és a COSME, valamint az ifjúsági foglalkoztatási program végrehajtása. A Költségvetési Főigazgatóság fogja az előadást tartani, majd ezt követően a képviselők kérdezhetnek, tehetnek megjegyzéseket. Amennyiben kérdéseik vannak, akkor elmondom, hogy az illetékes főigazgatók is itt vannak, és képesek lesznek válaszolni a kérdésekre Préza eh, igazgató van itt a költségvetési főigazgatóságtól, meg is adom neki azt. Uh, thank you, Mr. Chairman. I... Köszönöm szépen, elnök úr. Egy áttekintést szeretnék adni a négy program jelenlegi helyzetéről. Ismét szeretném hangsúlyozni, hogy eh, az illetékes főigazgató kollégák itt vannak, és szívesen válaszolnak a konkrét kérdésekre, illetve megjegyzésekre. Van egy előadás, amelyet szlájdok segítségével előkészítettem, de ezen gyorsan át fogunk futni. Az adatokat, a számokat megtalálhatják benne, hogyha valaki részletekbe kíván bocsátkozni. Először is egy összefoglaló Ott látnak, ezt egy kicsit nehéz így a képernyőn látni, de körbeadjuk. A táblázat jól mutatja a 2014-es megvalósulást a négy program esetében, illetve látható, hogy hogyan alakult a 2015, és ezt össze lehet vetni a 2014-es adatokkal, meg lehet nézni a 2016-os előirányzatokat, kötelezettségvállási előirányzatokat. Ennek a fő üzenete az, hogy 2015-ben egyre gyorsult a megvalósulás üteme a négy program esetében, főleg a kötelezettségvállalásra összpontosítok a mai prezentációban, és mind a négy program esetében meghaladjuk a, azokat az arányokat, amelyeket 2014. augusztusában határoztunk meg. Ezen kívül szeretnék rámutatni arra is, hogy 2014-ben annak ellenére, hogy bizonyos csúszást tapasztaltunk a jogalap jóváhagyásában, illetve a startupoknál nehézségek mutatkoztak, mégis azt látjuk, hogy a programokat 100%-ban sikerült megvalósítani. A bizottság szolgálatai megnézték, hogy hogyan alakul a jövő, és a forecast azt mutatja, hogy a programokat 2015 végéig 100%-ban megvalósítják. Hogyha tovább lépünk, akkor látható az, hogy hogyan alakul a megvalósítás folyamata az egyes programok esetében, a költségvetésben való beiktatás után ugye javaslatok születnek, aztán szerződéskötés, finanszírozás, illetve a köztes kifizetések következnek. A Horizon 2020 esetében a tenderek, illetve javaslatok mintegy 16 milliárdra tehetők. A 2020-ra vonatkozó kiadások ezek, és ami pedig most van folyamatban, azt itt láthatják, itt a kért összegek meghaladják az előirányzatokat. Nézzük a sikerarányokat a tenderek esetében, itt jól mutatható, jól látható, hogy több mint 37 ezer ajánlatot kaptunk a felhívásra, és összességében 70 milliárd euróra tett ennek a költséget, tehát a kért költségek. Itt a kiválóság a legfontosabb kritérium a programok kiválasztásakor. Mintegy 14 ezer javaslatot fogadtak el, 14 ezernél egy kicsit többet, és az 8,5 milliárd eurót jelent a Horizon 2020 esetében. Azt látjuk tehát, hogy mintegy 13%-os a sikerarány, És ami a fennmaradó felhívásokat illeti, ezeket már mind közzéadtuk, publikáltuk, a kiválasztási folyamat éppen most történik, és 2015-re fog ez majd lezárulni. A 2000 Horizon 2020 esetében vannak pénzügyi eszközök, amelyeket az Európai Beruházási Bank, illetve a Beruházási Alap keretében finanszírozunk. Itt mintegy 3,3 milliárd eurós finanszírozási van, lehet, finanszírozásra van lehetőség az EIB keretében, és mintegy 2,3 milliárdra az Európai Beruházási Alap keretében. Az első szemeszter jelentései alapján azt látjuk, hogy a kutatási és innovációs finanszírozási eszköz jól halad, és le tudják hívni ezeket a forrásokat, teljesíteni tudják a mandátumot, a kötelezettségi időszakban. A Horizon 2020 esetében is, tehát azt mondhatjuk, hogy megfelelő ütemben haladnak a dolgok. Nézzük gyorsan a kozmét. Ez a KKV-kat illeti, tehát a KKV-kat érinti. Itt az Európai Uniós költségvetésből több komponens van, amely finanszírozást biztosít. Az első a vállalkozások Európája, hálózat. Itt két felhívást adtunk közre 2014-ben. és itt 94 konzorciumot választottak ki, 559 szervezet érintett, mind a 28 tagállam benne van ebben, tehát mind a 28 tagállam érintett. Itt pedig a visszanem térítendő támogatások esetében 90%-os körülbelül a megvalósulás aránya, tehát itt is a megfelelő ütemben haladunk. Aztán egy másik eleme a kozmének az Erasmus a fiatal vállalkozók számára, itt két felhívást adtunk ki, az első 2014-ben, a második 2015-ben került kiadásra. Az első esetében 111 tendert kaptunk, és 15 projektet választottak ki. A 2015-ös felhívás esetében 105 tendert kaptunk, és folyamatban van az értékelés. Itt is azt mondhatjuk, hogy a megvalósulás az ütemtervnek megfelelően halad. A pénzügyi eszközök esetében ugyanez a helyzet, a kozme keretében. Azt látjuk, hogy van itt egy tőke eszköz, amely növekedés szolgálja, az Equity Facility for Growth, a, illetve van a hitelgarancia eszköz, a Loan Guarantee Facility. Itt azt látjuk, hogy a pénzügyi hatóságoknak ellenőrzést kell tartaniuk, meg kell nézniük, hogy megvalósul-e a kellő gondosság elve. Ami az LGF-et illeti, itt a következő a helyzet. Nagyon jelentős a KKV követelése, és azt látjuk, hogy a jogosult projektek, illetve a követelések között egy hiányosság látható. Ezt az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az FC fogja áthidalni 2017-ben, illetve amint lehetőség nyílik rá, a kozme alapok veszik át ezt a szerepet. Tehát azt mondhatjuk, hogy itt is megfelelő ütemben folyik a megvalósulás. Hogyha tovább lépünk, és megnézzük az Európai Összekapcsolási Eszközt, a CEFET, akkor azt látjuk, hogy itt másképp érvényesül a megvalósulás, azért, mert a CEF esetében nagy részben több éves munkaprogrammal dolgozunk, ez egy 7 éves időszakot ölel föl, tehát a, a több éves pénzügyi keret időszakát, és itt ennek keretében születnek meg a tenderek. A költségvetés tehát előre meghatározzuk a 7 évre, aztán megvannak az éves költségvetési keretek, és ennek alapján alokáljuk a forrásokat. Itt azt látjuk, hogy már vannak alokált összegek, illetve ezek körülbelül 16,5 milliárdra tehetők a közlekedés területén, majdnem 2 milliárdra az energia esetében, és mintegy 320 milliárd, millióra tehető ez a telekom, tehát a távközlés esetében. Szeretném elmondani, hogy vannak éves programok is, illetve ilyen projektek, és ezek is a tenderezési eljárásban részt, vesz, részt vesznek. Hogyha megnézzük a három komponást, akkor ö, dióhelyben a következőt mondhatjuk el. A CEF közlekedés komponens esetében van négy többéves és egy éves tender, az utóbbit 2014. szeptemberében adtuk közre, és a kiválasztás 2015. júliusában véglegesedett. Ennek eredményeképpen 681 jogosult tender született, és a kért összeg 33 milliárd euró. Ebből 13 milliárd eurót alokáltak 276 projektre. Most adják ki az egyes visszanemtérintendő támogatásokat, és a finanszírozás mostantól év végéig történik. Ami az energiakomponást illeti, ugyanígy a CEFEN belül, egy több éves tender volt 2014-ben, illetve még kettő 2015-ben. Ami a 2014-est illeti, ennek eredménye a következő. 647 millió eurót alokáltak 34 projektre. A 2015-ös kettő tender esetében pedig 150 millió eurót alokáltak 20 projektre. A júniusi harmadik tender esetében, amely 2015 júniusában történt, akkor fogjuk alokálni a fennmaradó összegeket. És végül az utolsó komponense, a Telekom komponense a CEF-nek. Itt azt látjuk, hogy három három tenderfelhívás született, 28 milliót alokáltak telekommunikációs projektekre 2014-ben, illetve 8 felhívás született, amelyet ebben az évben, szeptember és októberben indítjuk el, ennek az összege 46 millió. Van egy pénzügyi eszköz komponens is a CEF esetében, ez több időt vesz igénybe, mint a vissza nem térítendő támogatások, de itt is megszülettek az Európai Beruházási Bankkal a megállapodások júliusban, és már vannak olyan műveletek, amelyek folyamatban vannak, gondolok itt a Project Bonds Pilot, illetve a Loan Guarantee-re. És végül nézzük a fiatalok foglalkoztatására vonatkozó kezdeményezést. Szeretném megemlíteni, hogy 2014 és 2015-ben a két év költségvetésében mintegy 3,2 milliárd eurót alokáltunk, és így sikerült reagálni az igen magas szintű igényekre. Itt is szeretném elmondani, hogy legalább ugyan ennyit, 3,2 milliárd eurót fog mobilizálni az Európai Szociális Alap, tehát összességében 2014 és 2015-ben 6,4 milliárd eurót alokálunk. Itt a kötelezettségvállalások megtörténtek egy operatív program kivételével, de az is szeptemberben véglegesedik. És ami az előfinanszírozást illeti, itt változás történt, 30%-ot előfinanszírozás keretében fogunk kiadni 2015-ben. Ami a terepen történő megvalósulás illeti, 2014-ben elég alacsony ütemben indultak el a dolgok, de aztán a program lendületet kapott, lendületet vett, és a körülbelül 900 ezer emberhez jutnak el majd ezek a támogatások 2016-ra, és a következő évben még egy millió ember kap támogatást. Ez azt jelenti, hogy a megvalósulás 2015 és 2018 között történik. Ez a folyamatosságot biztosítja, tehát a 2015 utáni folytonosságot a megvalósulásban. És még egy utolsó megjegyzés a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezéssel kapcsolatban a kifizetési oldalról szeretném elmondani, hogy az összegnek az egy harmadát 2015-ben, 2016-ban, illetve az utolsó harmadot 2016 után fogjuk folyósítani. gondolom fölteszik majd a kérdést, hogy mi történik 2015 után ezzel a kezdeményezéssel. Nos, a bizottság megközelítése a következő. Az első értékelések alapján, és ezeket évvégére várjuk, a éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatakor értékelés történik, megnézzük, hogy ennek a kezdeményezésnek, a fiatalok foglalkoztatási kezdeményezésnek a meghosszabbítása kívánatos-e vagy sem, illetve elértük-e az eredményeket. Tehát ennyit szerettem volna elmondani dióhéjban. Azt mondhatom, hogy elég jól halad a megvalósítása a négy programnak ütemterv szerint. Köszönöm. Köszönöm szépen. Amennyiben kérdésük van, vagy bármiféle megjegyzésük, kollégák, Fernández úr. Köszönöm szépen. Először is ezt a bemutatót. Ez nyilván segít a végrehajtás során. Arra kérem a bizottságot, hogy a tanácshoz is juttassák el ezt a tájékoztatót, mert akkor nyilvánvalóan nem fognak további csökkentéseket alkalmazni a tanács mindig csökkentésben gondolkozik, de ők azt mondják, hogy az abszorciós képesség függvénye a csökkentés, ezért fontos, hogy a megfelelő információkkal rendelkezzenek ott, és a tanács holnap ezek után felülvizsgálhatná a saját pozícióját, akkor referen keresztül lehetne ezt elérni. Ami a száz százalékot illeti a Horizon 20-20-as végrehajtásánál, a Kozmosnál, a CEF-nél, csak hogy a legfontosabb példákat vessen fel. Mindez rámutat arra, hogy mennyire fontos a parlament álláspontja ebben az ügyben. Igenis, úgy gondolom, igazunk van, ha azt mondjuk, hogy a számokat meg kell tartani, erősíteni kell a, az elkötelezettségünket emellett. Itt nem csak arról van szó, hogy az eddigi eredményeket kell megőrizni, hanem ezt a száz százalékot, és a, minden arra utal, hogy ez sikerül is. Egyszerűen nem értjük, hogy a tanács miért akar itt csökkentést alkalmazni, hiszen, mint mondtam, miért kell hozzányúlni ahhoz, ahol maximális abszorpciót sikerül elérni. Hogyan tudja segíteni a bizottság azt, hogy meggyőzzük a tanácsot arról, mennyire fontosak ezek a programok? A Kozma esetében fennáll a lehetőség, hogy több számot alkalmazzunk, hogy többet segítsünk ebben. A kozme rendkívül fontos, a kis és középvállalatok számára, ezért a parlamentnek itt szerepet kell biztosítani. Ha ezt nem fejlesztjük tovább, hiszen az óriási gond, meg kell nézni az Európai Unióban a munkanélküliséget, bár az utóbbi időben csökkent, de ennek ellenére a kezdeményezésre véleményem szerint továbbra is szükség van. Miért van késedelem egyes tagállamokban a kezdeményezés végrehajtása során? Vannak olyan tagállamok, ahol egyértelmű, hogy késedelembe estek, vonakodnak, a parlamentnek gondoskodnia kell arról, hogy a kezdeményezés 2016-ban folytatódjék, ehhez megfelelő adaptációra van szükség, jobb vébrehajtásra van szükség, persze ezt bármikor támogatjuk. A bizottságtól azt szeretném megtudni, hogy miért annak késedelemben egyes tagállamok a kezdeményezés végrehajtásával, hogy a tagállam, hogyan tudjuk a tagállamokat ösztönözni arra, hogy időben hajtsák végre ezt a dolgot, hiszen például az ifjúsági munkanélküliség az egyik legfontosabb csataterünk. Köszönöm szépen. Természetesen 2015-ös jelentés előadója. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretnénk megkérni a bizottságot, hogy juttass el ezt a dokumentumot a tanácsnak, hiszen Fernándes úr is ezt mondta, azt vetik a szemünkre, hogy forrás hiány van ezen a területen. A tanács emiatt aztán azt mondja, hogy csökkentést alkalmaz, mert az abszorpció nem megfelelő, ezek a számok pont azt mutatják, hogy igenis nagy számú projekt van és program van, amiket végre is lehet hajtani megfelelő költségvetési hozzáállással. Az Európai Bizottságtól azt kértük, hogy a végrehajtásról is beszéljen röviden, hogy így elő tudjuk készíteni a 2016-os költségvetést nem logikus, hogyha egy program nem jól működik, hogy több pénzt kérjünk rá ezek utána, hiszen igen nagy számú sürgős témánk van, prioritásunk van, de az itt előterjesztett számok pont azt mutatják, hogy a legtöbb projekt komoly tempóban halad, és igenis szükség van arra, hogy a CEF és a Horizon 2020-as részesedését csökkentsük. Az FC miatt volt itt csökkentés, ezt tudjuk, szerintem némi korrekcióra mindenképpen van lehetőség. Az egyik kérdésem, két kérdésem van, az egyik kérdésem a Kozmével foglalkozik. A hosszú, garant, hosszú távú garancia eszköz is szóba került az imént. Azt mondták, hogy nagyobb az igény, mint amit a költségvetés biztosítani tud. Pillanatnyilag az FCS még tudja fedezni, van-e lehetőség arra, hogy ezt valahogy kezeljük? Hogyan kell látnunk a számokat? A második, amire rákérdeznék, az ifjúsági garancia itt Európában. Sok minden történt, az operatív programokat sokan későn írták alá, a számok nem igazán jól alakulnak 2013-ban ez még egy prioritás volt, időközben azt látjuk, hogy némileg késidelembe estek. Valószínűleg 2016-ra számolhatunk azzal, hogy ez igazán működik. Ami egy probléma, a második pedig, itt érdekel a bizottság véleménye, olyan híreket hallottam, hogy a végrehajtás során egyszerűen nem azok az eredmények születnek meg, amelyekre mi törekedtünk, vagy mi képzeltünk valamikor Segíteni akartunk a fiataloknak, hogy tanuljanak, hogy a munkaerőpiacon megtalálják a helyüket, de a végrehajtás gyakran nem igazán jó ami oda vezet, hogy olyan munkahelyeket hoznak létre, ahol alacsony képzettségű embereket foglalkoztatnak alacsony bérszínvonalon. Az Európai Bizottsághoz is ilyen hírek jutottak el, gondolkodnak-e már megoldáson, mit lehet itt tenni, és hát mindenek előtt mit gondolnak, mit lehet a jövőben csinálni ezzel. 2016, 2016-tól hát van egy kötelezettségvállalás, de 2017-re nem látjuk. Én csak abban bízom, hogy sikerül kicsit növelni a program erejét, mert különben 2020-ra még mindig 50% lesz a ifjúsági munkanélküliség. Köszönöm szépen, van-e további hozzászólási igény? Amennyiben további hozzászólás nincs, akkor Preza úrnak adok szót először, utána pedig a kollégákhoz fordulok, akik a kozme területén, illetve az ifjúsági munkahelység területén dolgoznak, hogy konkrét kérdéseket tegyenek fel erre a területre. Preza úr, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Reagálni fogok eh, Fernandes úr és Gárdia Szával asszony kérdéseire hát azt mondták, hogy juttassam el a végrehajtási számokat a tanácshoz. Erre azt tudom válaszolni. Az Európai Bizottság a táblázatokat hétről hétre elküldi a parlamentnek és a tanácsnak. Ez tartalmazza a végrehajtás számait. Itt, ha a tanács is megnézi nyilván a számokat, és hát, ahhoz a hírt kaptuk, hogy a végrehajtási számokat megnézték júniusban, és ebből kiindulva alkottak ki álláspontjukat. 2015-ös számok alapján reagálnak majd. Persze azt látni kell, hogy 2015-re a teljes költségvetés még nincs elköltve és itt is sor dolog történik, ugye a kiválasztás, a javaslattétel, stb. Sok mindenre van szükség van, mielőtt odaítéljük a pénzt valakinek. Most augusztus végi számok más mutatnak, mint a júniusok, tehát a végrehajtási számok június óta változtak. És a csökkentéseknek megvolt az észszerű oka, akkor az új számok alapján úgy gondolom, hogy megváltoztatja a véleményét a tanács. Ebből indulnék, pár ez általában nem olyan automatikus dolog, hogyha megengedik, Szukova asszonynak adnám meg a szót, aki mellettem ülő az ifjúsági munkanélküliség, illetőleg nem asszony a Kozmiért felelős, és ők fognak reagálni. Reuter asszony, nem, nem. Kovasszony megkapja a szót a késedelmekkel, az eredményekkel, a létrehozott munkahelyekkel kapcsolatban, az, e, a tagállami helyzetekkel kapcsolatban kérem reagáljon. Köszönöm szépen. Örülök, hogy részt vehetek a vitán. Nagyon fontos az Európai Bizottság számára, hogy minőségi projekteket hajtsuk végre, tényleg támogassuk a fiatal emberek jövőbeli foglalkoztatását igen, pillanatnyilag némileg hiányzik a megfelelő információ az eredmények tekintetében. Itt kedvezményezettéknél egyes tagállamok olyan bonyolult programokat alkottak, hogy nehéz volt ezeket átültetni a gyakorlatba, és az összegek rendelkezésre állnak a költségvetésben, de ezeknek az eljutatása a régióban egy hosszabb folyamat volt helyenként ami az operatív programok elfogadását illeti, 2015-ben ez folytatódott, de van még egy operatív programunk, ahol, van, ahol még nem fogadtak el egy ilyen ifjúsági munkanélküliségi komponenst, de bízunk abban, hogy szeptember végére az, mind a 34 operatív programot el tudjuk fogadtatni az végrehajtásra az operatív program elfogadása, a végrehajtásnak mindig az eleje, csak itt meg kell állapodni a monitoring bizottságokkal, a megfigyelőbizottságokkal, és a legnagyobb kedvezményezettek egy, olyan tagállamokban vannak, ahol ez lassúbb, épp ezért szeptemberben tartunk ilyen bizottsági üléseket, hogy biztosíthassuk, hogy az operatív programok végrehajtása felgyorsult, ezt szeretnénk látni nagyon fontos elem, amire szükség van a végrehajtáshoz, ami kezdeményezünk esetében. Itt arról van szó, itt a közforgató szolgálatok és a közvetítő szolgálatok bevonása a végrehajtásba, hogy el tudjuk érni az inaktív fiatal embereket, eh, eh, olyanokat, akik nem tanulnak és nem dolgoznak pillanatnyilag, és eh, és biztosítani kell, hogy ezek az intézmények jól működjenek, és jobban képesek legyenek eleget tenni a fiatalok szükségleteinek. Egyelőre még nem kaptuk meg a hatóságok kijelölését, akik lehetővé teszik a programok végrehajtását. Ez viszont előfeltétele, hogy a tagállamok kifizetéseket kérelmezzenek a bizottságnál. Egyes tagállamokban technikai, adminisztratív késedelem jött létre a programok végrehajtásával, de most úgy látom a monitoring bizottság ülésein úgy tűnik, hogy többé-kevésbé helyes pályára álltak a tagállamok ezen a területen vagyis bízunk abban, hogy most már szeptember végére pozitív eredményekről számolhatunk. A minőségi intézkedésekről és reformokról beszélünk természetesen. Itt nem csak 6,4 milliárdot költünk el Európában erre a területre az operatív programok, amelyeket elfogadtunk mindeddig, ez a többség az operatív programok azt mutatják meg, hogy tagállamok, amelyek nem vehetnek részt ilyen, ilyen programokban, de ők is programokat jelentettek be, és azt látjuk éppen, hogy a teljes allokáció 10,7 milliárd eurót jelent. Ez azt jelenti, hogy ilyen intézkedések történtek a fiatal emberek érdekében, és sokkal nagyobb számról beszélünk. Azt gondolom, hogy a több éves pénzügyi keret 11. cikk értelmében a költségvetési tartalék eh, ott felvizsgálják jövőre a félidős felvizsgálat keretében, eh, és meglátjuk, és abban bízunk, hogy eh, az elmúlt, év, elmúlt parlament kötelezettségvállalását sikerül továbbvinni majd általában, és több mint 5 milliárdos összegről beszélünk mert nagy számú fiatal van még, akinek nincs munkája, és ehhez szükség van a parlament támogatására is. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most a konkrét válaszokat tekintve a Kozma esetében Naiman kolléga. Köszönöm szépen. A Kozma finanszírozási eszköz eh, eh, esetében eh, igen nagy volt a kereslet, és, az össz, és ez túl meghaladja azt a pénzt, ami rendelkezésünkre áll. És Preza úr is elmondta már az imént, az FC ből igyekszünk előrehozni kifizetéseket. 2017-es pénzről van itt szó, aztán 2017 után, 2018-ra probléma jelentkezhet, ugye akkor nem lesz ilyen lehetőségünk a frontloadingra többé. Ezt megbeszéltük az Európai Beruházási Alappal, és ők és mondtuk, hogy mintegy 100 milliós plusz pénzről van szó 2018-ra, és, és 200 millióról beszélünk 2019-2020-ban, amire szükség lehet még. Ezt szem előtt tartjuk, amikor a több éves pénzügyi keretet látjuk el a Köszönöm szépen. További reakció, Preza úr. Ha lehetővé teszik, majd Ruténak is szót adnék, aki a Kozme ügyében további részleteket és a hitelgarancia esetében további részletekkel szolgál. Hát Fernándes úr és Szabalasszony is rákérdezett a Horizon 2020-as implementációjára és az abszorpcióra. Összesen két pontot szeretnék elmondani. Az egyik pont a Horizon 2020 és az előző programunk az FP7-es. Azt jelenti, hogy 100%-os implementáció történt évről évre a költségvetésből, tehát semmiféle okunk arra, hogy feltételezzük, hogy nem fogjuk tudni felhasználni idén 100% a pénzeket. Az kötelezettségvállalósak és a kifizetések esetében, hogyha júniusban a tanács megnézi az eredményeket, persze az túl korán van ahhoz, hogy elmondjuk, mi történik évvégéig. Ez, ez az első pont, ahogy erre reagálni szeretnék. A második pont Fernándes úr is rákérdezett az okokra, hogy miért van szükség erre a költségvetésre nagyon fontos trendekkel szembesülünk az utóbbi időben. Összehasonlítva az előző programhoz, az FP7-eshez, a, az alkalmazások nagy száma és a kérelmek nagy száma ö, ö, sokkal magasabb, mint korábban és a, vannak projektek, amelyek kiváló jelzést kapnak, vagy jelölést kapnak, hogyha erről van szó, akkor a jelentkezések 20%-át tudtuk valamikor finanszírozni, most 13%-nál tartunk, de bizonyos területeken, például az egészségügy területen, mint egy 4% ez az arány. Nyilván fel tudják tételezni, hogy nagyon jó kérelmek nem tudnak kérelmeket nem tudunk finanszírozni ezen keresztül, és ez nem segít a projektek előlendítésében, amikor Európának erre nagy szükség van. Ezért kellene több pénzt szánni erre a területre. Van-e további hozzászólás a bizottság részéről? Amennyiben nincs további reakció a az önök részéről ezzel lezárom ezt az ügyet, és a következő napi rendi pont következik a mediterrán helyzete kapcsolatban, és a migráció helyzete. Szavazás lesz. Megkezdődik a szavazási eljárás. Az első bekezdés. Kitámog, hármas módosító ellene tartózkodás elutasítva egyes bekezdés kettes módosító kitámogatja, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes bekezdés, első módosító kitámogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második bekezdés, első kompromisszumos támogatja, ellene tartózkodás elfogadva. 2A7-es módosító, mellette nem, elnézést. Elnézést kérek, javít az elnök. Az összes módosító a 4-es, 5-ös, 6-os okafogyottá vált, mert a kompromisszumot elfogadták. 2A, 7-es módosító, mert ellene tartózkodás elutasítva 3-as bekezdés, 2-es kompromisszus mellett ellene tartózkodás elfogadva. 4-es bekezdés, 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4A, 12-es módosító, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös, 13-as módosító, mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös, 15-ös módosító, mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 5-ös bekezdés 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 6-os bekezdés 16-os módosító mellette ellene ezt ellenőriznünk kell elektronikus úton. 16-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? So, yes, the, okay, the, the vote is closed now. Lezárom a szavazást most. So it is rejected. Elutasítva. No, no, no, no, it, it, it is rejected. The... Elutasított, ez az eredmény. Azt hiszem a szavazás egyértelmű eredményre vezetett, úgyhogy elutasítottuk. 7-es bekezdés, 17-es módosító támogatja ellene. Újra ellenőrizzük elektronikus úton. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 7-es bekezdés 18-as, mellette ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A módosítót ezzel elutasítottuk. Hetes még mindig bekezdések közül. Ez volt ugye a 18-as volt, most a 19-es következik, támogatja, ellene tartózkodás elutasítva 7A, 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva 7B, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 8A, 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva 9-es, 23-as módosító mellette ellene szerint, tartózkodás? Szerintem elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük, ha kérés van. Megnyitom a szavazást. A 23-asról van szó, a 23-as módosítóról. Lezárom a szavazást. Hm. elutasítva valóban. 10-es bekezdés, 24-es módosító. Támogatja. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 10-es, 25-ös módosító. Okafogyottá vált, mert a 24-est elfogadtok. 11-es, 26-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig a véleményről módosított formájában név szerint szavazunk, megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva 23-4 arányban és 3 tartózkodással